przewodniczący! Az Otwieram posiedzenie. Pierwszym punktem porządku dziennego. Jó reggelt kívánok! Az első napi rendi pontunk a közös vita a belső piacról, az egységes piacról. A jelentéskészítő Kányéte asszony, irányítás és partnerség az egységes piacon, ezen kívül Koreira de Campos úr jelentését, és megmutatjuk az európai szolgáló egységes piacról, majd eh, következik eh, a vállalkozásokat és a növekedéseket szolgáló egységes eh, piac, és a bizottság is nyilatkozatot tesz már a közbeszerzésre. Üdvözlöm Michel Bányi biztos urat, és üdvözlöm a tanács elnökét is, a tanácsi elnökség képviselőjét Győri miniszterasszonyt. Üdvözlök mindenkit a teremben, és elsőként a három jelentéskészítő kap szót, először Kányéte asszony, tessék. Madame Kalnyete. Oh, ah, Mr. President, sorry, yeah. I, I had... Elnézést, elnök úr. ...and I missed the, the, your, your words. Tolmácsolásból úgy tűnik, hogy pont kimaradt a nevem. Szárkunks. Runājot par vienotot... Vienot... Tisztelt elnök uh, úr, tisztelt biztos uh, úr, hogyha szeretnénk egységes piacot, akkor ahhoz az egységes politika vezetése legfontosabb. A bizottság elnökének tanácsi támogatásával elő kell segítenie a piac konszolidációs folyamatát, és a tagállamoknak is nagyon erősen ebben részt kell venniük, mert különben a számos elképzelés, ötlet azzal kapcsolatban, hogy mit tehetünk, hogy a gazdasági fejlődést biztosítsuk és új munkahelyeket teremtsünk, és hogy a globális versenyképességet növeljük, azt csak így lehet biztosítani, mert különben Európa a világ beteg emberévé válik. Ezért azt kérjük, hogy legyen egy, hogy vállalja felelősséget a bizottság a jogalkotással kapcsolatban, illetve a politikákkal kapcsolatban, azért, hogy az egységes piacot meg lehessen valóban valósítani. A jelentésben egyértelmű jelzést adunk annak irányába, hogy a bizottság tól milyen fajta tevékenységet vár a parlament. Ennek során a legfontosabb az az, hogy egy egységes digitális piac valósuljon meg, a, foglalkozzunk a szellemi tulajdonjoggal, foglalkozzunk a közbeszerzéssel, határokon átnyúlóan, illetve az adó rendszerrel is foglalkozni kell. Az irányítás kapcsán, kapcsán, a governance kapcsán négy területet szeretnék kiemelni. Először is meg kell valóban valósítani a már elfogadott egységes piaci rendelkezéseket. Itt a tagállamokat kell főként cselekvésre bírni, és a bizottságnak ezt felügyelnie kell. Második sorban a protekcionizmust kell leküzdeni, mert különben az egységes piac felaprózódik, és a versenyképességünk pedig csökkenni fog. Harmadik sorban csökkentenik a transzakciós költségeket, ehhez gyakorlati lépéseket kell tenni. Mint például egyszerűsíteni kell, illetve költséghatékonyabbá kell tenni a bíróságon perenkívüli megegyezést. Az e-governance rendkívül fontos szerepet játszik itt, és még egy nagy pontként kiemelném azt, hogy mennyire fontos az, hogy a társadalmi érdekcsoportokat még jobban bevonjuk a Lisszaboni szerződés végrehajtásába. Végezetül szeretnék köszönetet mondani a koordinátoroknak és az árnyék jelentéstevőknek az aktív részvételükért, és nagyon remélem, hogy ezt az állásuralást elsőprő többséggel el fogjuk fogadni, azért, hogy az egységes piacot, illetve az egységes piac irányítását elősegítsük. A munkát folytatni kell, és az egységes piac ismételten motorja lesz majd az európai növekedésnek, illetve a munkahelyek megteremtésének. Speech. And, uh, Köszönjük ezt a kiválóan felépített beszédet, most pedig Antonio Ferrero Correra de Campos következik. Uh, Sr. Comissário Barnier, senhoras e senhores, caros colegas. Elnök úr, Tisztelt Barnier biztos úr, a parlament válaszolt a bizottság kérésére az egységes piac útbóli fellendítését illetően ezen jelentés révén, amelyről ma vitázunk, és a következő alkalommal szavazunk majd. A 19 javaslat, amely az egységes piac intézkedés csomag része, öt prioritást jelöl ki, elsősorban a polgárok mobilitásának növelése, a szakképesítések kölcsönös elismerése, a szakmai képesítési igazolvány és útlevél, valamint az unión belüli mobilitás szabályozása, az harmadik országokból importált áruk ellenőrzése a határokon, és több éves tervezés a termékbiztonság tárgyában. Harmadik dolog a roaming szabályozás alkalmazása, 2015. júniusáig korlátokat kell szabni a, hate, a költségeknek, és a vállalatok költségeit csökkenteni kell. Negyedsorban a klasszikus banki szolgáltatásokhoz való hozzáférést javítani kell, le kell bondani az akadályokat a munkavállalók előtt, hogy a nyugdíjak hordozhatóságával élhessenek könnyű volt egyetértést találni ezekben az ügyekben, viszont nem volt könnyű az egységes piacba való belefáradásra ö, valamilyen gyógyírt találni, hogy a fogyasztók, a polgárok ö, egységes piacba vetett bizalmát helyreállíthassuk, ahogyan ezt a grek jelentés is ö, felvetette. Ö, mesterségesnek tűnik, hogy ezt a témát három jelentésre szabdaltuk, de az IMCO átfogó elemzést próbált végezni. A vállalatok felé fordulása, a polgárok felé fordulás és az irányítás javítása párhuzamosan kell, hogy haladjon, hogy egy intelligens, fenntartható, egységes belső piacot alakítson ki, melynek középpontjában a polgárok állnak. A bizottság kezdeményezési ezen a területen az Európa 2020, az iparpolitika, az innovációs politika, azt a kockázatot rejti magában, hogy a fellendítés kérdéséről eltereli a figyelmet. Azaz, hogy az egységes piac hozzáférhetőbbé kell, hogy váljon a polgárok számára. Nehéz volt egyetértést elérni két területen. Az egyik a szociális értékek tiszteletben tartását illeti a liberálisok nehezen fogadták el a munkavállalók jogainak tartós védelmét, hogy ne a piaci szabályok kerekedjenek felül ezek előtt, felmerült például a kiküldetés irányelv felülvizsgálatára irányuló javaslat, másodszorban pedig az általános érdekű gazdasági szolgáltatások megőrzése. Ez azt jelentette, hogy ezen szolgáltatásokat ki kell vonni a tiszta piaci logika alól, tehát meg kell szüntetni azt a lehetőséget, hogy ezek a fajta szolgáltatások magánmonopóliumokká váljanak az olyan területeken, mint az egészség, ugye a szociális támogatások, a vízellátás és a többi. A piac belső mechanizmusai azt kell, hogy szolgálják, hogy a szociális értékeket is védjék, és a szolidaritás elvét kell, hogy érvényesítsék a piaci logika előtt a jobb oldali frakciók vonakodtak elfogadni, hogy Európának hatáskörei legyenek ezen a területen. A 14-es cikket illetően, illetve a, a szerződés 27-es pontját illetően voltak olyan frakciók, amelyek uh, tartózkodtak ezek elfogadását, illetően ugye a szocialisták és a zöldek, mivel nem történt előrelépés szociális területen. Nagyon sok kedvező vonatkozás van a jelentésnek, módosítókat nyújtottak be, amelyet valamennyi frakció támogatott. Az Inkoszank bizottság dolgozott ezen a jelentésen, és valamennyi frakció hozzájárult ehhez, több mint 300 módosító érkezett, köszönetet mondok Rosa Tűn, Jürgen Kreuzmann, Malcolm Herbron és Milton Reukent, valamint Konstantin Filidis elnyékjelentéstevőnek, az összes frakciós koordinátornak a konstruktív hozzájárulásért és együttműködésért, amely a tárgyalások lezárását elősegítette Malcolm Herbennek, és köszönetet mondok. Köszönjük! 6 perc állt az ön rendelkezésére, tehát még a végén maradt egy perce válaszokra, megjegyzésekre. Ugyanez áll Krisztián Silvio Buszoly képviselőre, akinek 6 perce van összesen. Az elején és a végén összesen. Two minutes. Thank you. Mr. President monsieur le président monsieur le commissaire chers collègues une force incontestable de l'union européenne dont nous pouvons tous az egységes belső piac egy vitathatatlan vívmánya az Európai Uniónak. Elmondhatjuk, hogy a belső piac az európai integráció szíve. Az idők során megmutatta ez előnyeit a fogyasztók számára, valamint az európai vállalatok számára is hozzájárult gazdasági növekedésünkhöz. Ugyanakkor az elmúlt időkben megállapíthattuk az egységes piaccal szembeni megcsömörlöttséget. Ez azt jelenti, hogy fel kell lendíteni az egységes bel- belső piacot, és a polgárok bizalmát újra meg kell erősíteni, újra kezdésre van szükség. Nagyra becsülöm a bizottság munkáját ebben az értelemben, és különösen Michel Barnier biztos úr jó munkáját, akinek még egyszer gratulálni kívánok Szilárd elkötelezettségeiért a belső piac fellendítését illetően. A bizottság ambiciózus programot tűzött ki, ugyanakkor realista is ez, hogy új erővel töltsük meg a belső piacot. Meg vagyok győződve arról, hogy ha ezeket az intézkedéseket végrehajtják, akkor a belső piac vonzóbbá válik polgáraink és vállalataink számára, és hatékonyabban fog majd működni. Kedves kollégák, nem volt könnyű dolgom ezzel a jelentéssel, hiszen konszenzusra kellett jutnunk azon intézkedések terén, amelyek egy erős, modern belső piacot teremtenek, amely a jövőbeni növekedés alapját képezi, illetve a cégek, polgárok várakozásainak is megfelel. Az innovációra helyezzük a hangsúlyt, mit tegyünk a szellemi tulajdonjogok terén, milyen fiskális intézkedéseket hozzunk annak érdekében, hogy a belső piacot segítsük, ugyanakkor a tagállami szuverenitás se sérüljön. Hosszú eszmecseréket követően, és még egyszer köszönöm az összes árnyék előadó véleményét, hozzájárulását, illetve minden módosított benyújtó kollégának a véleményét. Öt prioritást sikerült azonosítanunk, amelyeket azonnal végre kell hajtani. Az első ezek közül arra utol, hogy az innovációt és a kreativitást kell elősegítenünk a belső piacon. Ehhez ez elengedhetetlen az erős fenntartható fejlődéshez. Egy uniós szabadalmi rendszer, illetve a szerzői jogok e, egységes védelme elengedhetetlen eszköze ennek. Persze megfelelő finanszírozásra is szükség van, hosszú távú beruházásokra és egy olyan e, keretre, amely például a kockázati tőke alapok megjelenését segíti. Az unió projekt kötvények szintén sokat segíthetnek az infrastruktúrális beruházások terén, például az energetika vagy a távközlés területén. A harmadik prioritás azt célozza, hogy a belső piac a digitális napirendhez igazodjon az elektronikus kereskedelem stimulációján keresztül. Ehhez olyan intézkedésekre van szükség, amely helyreállítja az elektronikus kereskedelembe vetett hitet, bizalmat, például a kalózkodás, a termékhamisítás elleni fellépés, illetve a határon átnyúló eh, vita rendezés eh, kereteinek lefektetése. Következő prioritás a KKV-k eh, számára eh, a gazdasági feltételek javítása, a tőkepiacokhoz való hozzáférés eh, javítása, az administratív terhek csökkentése nagyon fontos ahhoz, hogy a határon átnyúló gazdasági életben nagyobb szerepet kapjanak, miközben ők a legfontosabb motorja a gazdasági növekedésnek, a KKV-knak részt kell vállalniuk ebben, és segítenünk kell azt, hogy intelligens, fenntartható és befogadó fejlődést teremtsünk az Európai Unió belső piacán. Köszönöm, elnök úr! Eh, eh, Köszönjük! Köszönjük szépen, most pedig a bizottság Michel Barnier. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselő urak és hölgyek! Kulcsfontosságú pillanathoz érkeztünk, ebben a munkában, amelyet együtt kezdtünk el, hogy józanul megvizsgáljuk a belső piacsal kapcsolatos problémákat Mario Monti a Greg jelentés fényében, amelyet önök széles többséggel fogadtak el, kezdte el ezt a munkát, és meghallgat, hogyha meghallgatjuk polgárainkat minden országban, akkor eljön az ideje annak, hogy átfogó megközelítést alkalmazzunk a növekedés, a foglalkoztatás és a szociális kohézió tekintetében. Milyen szavak érkeznek Brüsszelből, Strasbourgból az emberek felé, a szükséges, a nehéz vagy a kötelező szavak. A szabályozás szavai ezek, és ez az én munkám, az irányítás, a governance, a felügyelet, a hiány, az államháztartási hiány, az államadóságok csökkentése, ezek szükséges szavak. Azt hiszem, hogy ezekhez más szavakat is hozzá kell fűznünk, és más fellépéseket, hogy visszaadjuk az európai integrációba vetett bizalmat, hogy együtt cselekedjünk, ahelyett, hogy mindenki önállóan lépne fel a globalizáció kívásainak leküzdésében Nos, ez tehát az alapja munkánknak. Személyes köszönetet szeretnék mondani jelentéstevőknek, Sandra Kelnyétének, Antonio Correa de Camposnak és Krisztián Busajnak, és Malcolm Harbornak is, aki nagy hatékonysággal meghallgatva a másik fél észrevételeit gyorsan dolgozott, 11 szakbizottság működött együtt, és a koordinátoroknak is köszönetet mondok a különböző politikai frakciók részéről, mert nagyon sok témakört kellett koordinálni önök között, mivel nagyon sok téma vetődött fel ezen munka során így tehát, hogyha önök így szándékoznak tenni, akkor erős jelzést tudnak küldeni a többi intézmény felé, de a vállalkozások és a polgárok felé egyaránt. A Mont és a Grech jelentés irányvonala mentén dolgoztam együtt 12 kollégámmal a bizottságon belül az egységes belső piac fellendítését, illetően strukturális reformok szükségesek, hogy ezt a piacot új erővel töltsük meg a növekedés különböző vetületeit illetően, hiszen emlékeztetni a képviselőket, hogy ez a nagy piac az európai politikai projekt <laughs> első szakasza. Exportunk 60%-a a 26 többi tagállam felé irányul, minden országunk, Németország vagy akár a legkisebb ország is a 60%-át a termékeknek a szomszédos országokba exportálja. Éppen ezért az egységes belső piac még több növekedést biztosít majd. Nos, tehát az egységes piaci belső intézkedés csomagot, illetően 50 javaslatot azonosítottunk, amely ebben a kis kék könyvecskében található, amelyet minden országban kiküldtünk, 23 hivatalos nyelven, minden egyes tagállami parlamentnek, szakszervezeteknek és szakmai szervezeteknek. A vitára időt fordítottunk, hogy ezen javaslatok közül kiválaszthassuk azokat, amelyek a leghatékonyabbak annak érdekében, hogy a vállalatok és a polgárok életét javítsuk. És a jövő héten szerden a bizottság az egységes belső piaci intézkedés csomagról fog vitázni, és ezen vita végén a cselekvést megelőzően, valamint az önök vitáinak és jelentéseinek fényében folytatjuk munkánkat. Nos, hölgyeim és uraim, azt hiszem, ahhoz, hogy megnyerjük a versenyképesség és a növekedés küzdelmét, minden területre szükség van, minden vállalatra szükség van, és minden polgárra szükség van. Minden területre, hiszen az egységes piac kezdetén a Zsagdolor Bizottságban volt egy olyan szendék, hogy a belső piac felépítését egy kohéziós politikához kapcsolják annak érdekében, hogy az elmaradott fejlődésű régiók szintén bekapcsolódhassanak a versenyképességért és növekedésért folytatott küzdelembe. Tehát a legtávolabbi, a legkülső régiók is részt kell, hogy vegyenek ebben, minden vállalatra szükség van, hiszen itt gondolok például a szabadalmakra, amelyek ügyét előmozdítottuk, a KKV-kra is szükség van, akiknek finanszírozásra van szükségük, az administratív bonyodalmak leépítésére, az elektronikus kereskedelem lehetőségére, ezt bizalommal megtenni, és a közbeszerzések problémás fontos, amelyekre majd visszatérek. Minden terület, minden vállalat, minden polgár, tehát amire szükségünk van, mindennapi életünkben, ugyanis fogyasztók vagyunk, szolgáltatók felhasználói, megtakarítók, akár részvényekkel rendelkezők, munkavállalók, művi, kézművesek, és a célunk az, hogy a mobilitást megkönnyítsük a határokon átnyúló módon, a szakmai képesítések, a kompetenciák, a szociális jogok is elismerésre kerüljenek, hogy minőségi közszolgáltatások alakuljanak ki, hogyha termékeket vásárolunk, akkor biztosak lehessünk ezek minőségében, például interneten keresztül, és hogy ne legyen kettős adóztatás szintén fontos. Nos, néhány példa, amelyekkel foglalkoztunk, hogy a belső piac működését javítsuk. Mi most a következő szakasz, az önök vitáját követően az Európai tanács március 26-án, 27-én foglalkozott ezekkel a problémákkal a társjogalkotói folyamat keretében prioritásokat jelölte ki, és a jövő héten a bizottságnak azt fogom javasolni kollégáimmal együtt, akik nagyon sokat dolgoztak ezen a témán, hogy 12 ösztönzőt válasszunk ki, hogy jobban működjön a belső piac a vállalkozások és a polgárok számára, és minden egyes ösztönző, például a mobilitás, a kisvállalkozások finanszírozása, a szellemi tulajdon, az adózás, a közbeszerzés, a szociális kohézió. Nos, minden egyes ösztönzőt, illetően egy kulcs fellépést javaslunk, amelynek az lesz a jellemző, hogy újszerű lesz, remélhetőleg hatékony a vállalatok és a polgárok számára, és ez két éven belül beindult, tehát a bizottság javasolja ezt, és önök képesek arra, hogy a tanácsal együtt erről véleményt mondjanak, és elfogadják ezeket 2011-ben vagy 2012-ben. 2012 az egységes belső piaci jogi aktus 20 éves évfordulója, meg kell hallgatnunk, hogy mit mondanak a polgárok. Ez egy nosztalgikus jellegű, vagy melankolikus évforduló. Arra lenne szükség, hogy ez egy proaktív, dinamikus évforduló legyen a növekedés érdekében, és így akarjuk mi ezt ünnepelni ezen egységes piaci intézkedés csomag révén. Tehát 12 ösztönző, 12 javaslat, 12 konkrét javaslat, amelyek azonban nem kizáró jellegűek, minden ösztönzőhöz kapcsoltan más elképzeléseket és fellépéseket, javaslatokat is azonosítottunk, amelyekkel a bizottság e, mindezzel párhuzamosan élni fog. De lesz 12 kulcsfontosságú fellépés amely munkánkat szimbolizálja. Remélem, hogy az Európai Tanács a legmagasabb szinten, valamint a parlament, amelyet önök képviselnek, és a bizottság a mi részünkről, a magyar elnökség, akinek köszönetet mondok, miniszterasszony, köszönetet mondok elkötelezettségért. Nos, remélem, hogy mindezek együtt július hónap előtt még képesek lesznek arra, hogy elfogadják ezt az egységes belső piaci intézkedés csomagot kérték tőlem a bizottság nyilatkozatta a révén egyes észrevétek felvetését, amelyek megtalálhatók az egységes belső piacban, az európai gazdaság 17%-át érinti ez, ez pedig a közbeszerzés területe. Ahogyan a Busoly jelentés is kiemeli, négy témakörről ejtenék néhány szót, amelyen dolgozunk önökkel együtt a közbeszerzést illetően. Az első ilyen témakör a 2004-es irányelv általános felülvizsgálata annak érdekében, hogy az állami forrásokat optimálisan fel tudjuk használni, és a legtöbb vállalat részt vehessen a közbeszerzési eljárásokban, és magas minőségű termékeket és szolgáltatásokat lehessen így módon beszerezni a legkevesebb bürokráciával. Tehát egyszerűsíteni, rugalmasabbá kell tenni az eljárásokat, és a kis helyi közösségek igényeire is jobban figyelemmel kell lenni az egyszerűsített eljárás révén. Másodszorban meg kell könnyíteni a közbeszerzéshez való hozzáférést határokon átnyúló módon a KKV-k számára, és ösztönözni kell, ahogy a Malcolm Harbour és az önök bizottsága is ezt kívánja, a felelősségteljesebb beszerzéseket, a környezetvédőbb, a zöldebb beszerzéseket, és elő kell segíteni az innovációt és a szociális inklúziót. Egyszerű és kiegyensúlyozott szabályokra van szükség. Széleskörű konzultációt folytattunk a helyszínen, van egy zöld könyvünk, és jelenleg próbáljuk az operatív javaslatokat kidolgozni a bizottság ágazati közleményezéseken is dolgozik, ezzel párhuzamosan jobban lehessen használni a belső piacot, és az Európa 2020 stratégia célkitűzéseit jobban meg lehessen valósítani. Egy kézikönyvre van szükség az környezetvédő közbeszerzéssel kapcsolatban, melyet Potocsnik biztos úrral készítek elő, az energiahatékonysággal kapcsolatos dokumentumon, és Öttinger biztosokkal dolgozom együtt, és a kereskedelmi fázis előtti innovatív közbeszerzéssel is foglalkozunk, Tajani úrral. Ez, ezek tehát az első témakör témája. A második témakör az engedélyek köre. Ez egy hosszú lélezetű téma a belső piac keretének összesítése céljából. Az engedélyek kérdésében rövid időn belül kézzelfogható eredményeket akarunk elérni. Az engedélyek ugyanis egyre fontosabb szerepet játszanak az infrastruktúra, a közszolgáltatások területén. A magán közpartnerségek 60%-a Európában ilyen e, engedélyek révén valósul meg. Ezen a területen jelenleg nincs európai szabályozás, és még ha a szerződés általános elveit alkalmazzuk is, mégis jogi bizonytalanság uralkodik ezen a területen, amely az ilyenfajta szerződéseket hátrányosan befolyásolja. Az Európai Bíróság elé 24 ilyen eset került az elmúlt évben. Alapszabályokra van szükség, könnyebb szabályozásra, amely a tagállami jogszabályi kereteket nem vonja kétségbe, amíg ezek jól működnek, nem jelent túlzott bürokratikus terheket az önkormányzatok számára, így a korlátokat, a küszöbértékeket ennek megfelelően alakítjuk majd ki. Több frakcióval folytattam vitát ezt illetően, mindenkit meghallgattam, és meg vagyok győződve arról, hogy ha jól tűzzük ki céljainkat, akkor elkerülhetjük a félreértéseket. A közhatóságok továbbra is szabadon szervezik meg a közszolgáltatásokat, de ha úgy döntenek, hogy ezeket externalizálják, akkor itt egy minimális átláthatóságra és szabályokra lesz szükség, hogy ne valósuljon meg diszkrimináció. Tehát a közforrások felhasználását optimalizálni kell, és bizonyos korrupciós kockázatokat is ki kell védeni. Ami a vállalatokat illeti, Felkívánjuk tehát lendíteni a belső piacot, és ki akar ja, ki akar ellenvetéseket megfogalmazni az engedélyek szabályozását illetően. Nos, azt hiszem, hogy a KKV-knak mindenképpen érdeke, hogy megvalósuljon a szabályozás, hogy legyen egy minimális keret, hiszen ez az átláthatóságot segíti elő. És itt van a jogszabályozás kérdése is, egy célzott jogszabályalkotás problémája. Így nem csupán a jogsértési eljárással tudjuk szabályozni ezt a területet. A harmadik dolog a védelmi belső piac, ahol is a tagállamokkal a 2009-es irányelv végrehajtásán dolgozunk, az átültetési határidő néhány hét múlva lejár. Itt kompenzációs politikákat kell alkalmazni, alkalmaznak, amelyek gyakran ellentétesek az európai jogszabályokkal, Tajani úrral. Az védelmi ö, iparággal kapcsolatosan május 23-án fogok eszmét cserélni. Végezetül még egy témát vetnék fel, amelyet sokáig elhanyagoltunk, és ez a nemzetközi dimenziója a belső piacnak. A célkitűzés világos, nagyobb hozzáférést kell biztosítani a piachoz vállalatainknak, és ez több előnyt is jelent számukra. A kölcsönös előnyök jegyében, hiszen a több kereskedelem mindenki hasznára válik, a nyitott kereskedelem és ezen előnyök kijelentését túlmenően van egy problémánk. A fő partnerünk az USA, Japán, Kína bilaterális szinten nem akarnak kötelezettséget vállalni, azt illetően, hogy piacaikat még jobban megnyissák előttünk, és mi nem tudunk valódi tárgyalási ösztönzőkkel élni, hiszen a mi piacunk már jelenleg nyitottnak minősül a nemzetközi kötelezettségek a WTO keretében, ezek még nem kerültek átültetésre az európai jogba. Nos, ebben a kontextusban a tagállamok különbözőképpen alkalmazzák a szabályokat, és ez versenytorzulásokat eredményez a belső piacon. A vállalataink ma Európában egy egyensúlytalansági helyzettől szenvednek. Például a lengyel autópálya esetét említhetném fel, olyan vállalatokkal, nemzetközi vállalatokkal szemben, akik széles körülön hozzáférnek a piachoz, gyakran sokkal nagyobb mértékben, mint amiről tárgyaltunk. Ugyanakkor a mi vállalataink, az európai vállalatok nehézségekbe ütköznek, hogyha nagy partnereink piacain akarnak fellépni. Éppen ezért ebben az évben egy jogalkotási eszközt javasoltam Karel de Gucht biztos úrral, hogy nemzetközi kötelezettségeinket átültessük az európai jogba a közbeszerzés területén, és meg kell találnunk az ösztönzőket a tárgyalások során, amelyekre szükségünk van. A nagyon nyitottság mellett vagyunk, de nem a naivság mellett törünk láncsát, tehát világos jogszabályokra van szükség, hogy megfelelően kezeljük a más országbeli vállalatokkal, amelyekkel van megállapodásunk, és azokat is más, amelyekkel az EU még nem kötött megállapodást. Nos, nem arról van szó, hogy Európát erődítményé alakítsuk át, hanem vállalatainknak egy egyenlő feltételek mellett történő működéshez akarunk segítséget adni, Nos, tehát megragadom az alkalmat, hogy ezt a vitát felhasználjuk a belső piac fellendítéséhez. Ez az ágazat bizonyosan a 12 ösztönző előnyeit ki tudja majd használni azon korszerűsítés jegyében, amelyet mi önökkel együtt a következő hetekben javasolunk. Majd köszönöm a figyelmet.

Az öt hozzászólás a jelentés készítők hozzászólásai, a biztonság, illetve a tanács hozzászólásai indítják el ezt a vitát, és szeretnék arra emlékeztetni ismételten, hogy az egységes piac megújítása egy olyan gondolat, amely az IMCO szakbizottságból származik, és ezt szeretném elmondani a kollégáknak, és, fel, és szeretnék köszönetet mondani Malcolm Harbornak, illetve a szakbizottságának azért, hogy ilyenfajta ötletet, elképzelést elindítottak a Monti jelentés kapcsán, ez nagyon sokat segít. Szeretnék köszönetet mondani Michel Bányének is a kitűnő, nagyon is áttekintő bemutatójáért, előadásáért, és örülök annak, hogy beszélt a közbeszerzésről is a bizottság szempontjából. Ez nagyon fontos a tagállamok tevékenységét, illetően ez rendkívül fontos téma, és ezzel foglalkozni kell. A magyar elnökség ugyancsak foglalkozik ezzel a kérdéssel, erről meg vagyunk győződve, ez nagyon fontos az európai állampolgárok számára. Rendkívül fontos jelentésekről tárgyalunk ma, nagyon fontos vita ez a mai. Megmutatkozik ez abban is, hogy milyen sok szakbizottság kért szót. Nyolc szakbizottság szeretne hozzászólni ez a témához, és nagyon ritkán fordul ez elő, hogy egy jelentése kapcsolatban ilyen sok szakbizottság kért szót. Most a szabizottságok fognak tehát felszólalni. Először is Andrész Berea következik a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság részéről. Tessék, kövé a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Egyértelműen nyolc szabizottság kért szót, köztük az én szabizottságom és az INTA, és köszönöm szépen a különböző hozzászólásokat. Ezzel a témával kapcsolatban a növekedésről van szó, szeretnénk éllovas szerepet játszani az Európa a világban, nagy kihívásokat láthatunk a világpiacon a vállalatainkkal szemben, de nagyok az elvárások is, illetve nagy potenciálunk is van. Nagyon fontos a szociális növekedés is, és nagyon fontos az, hogy itt megfelelő garanciákat adjunk a munkavállalóknak. Ugyanakkor a globális fejlődés kapcsán meg kell valósítani a millenium célkötőzéseket, és le kell küzdeni a szegénységet a jövőbeli fejleményeket is irányítani kell a szerzőjogok védelme kapcsán, illetve le kell küzdeni a termékek hamisítását, az innovációs és fejlesztési politikát szeretnénk összekötni a szociális feltételekkel is. Az elnök megszakította a felszólalót, Fejó Délga úr következik a Gazdasági és Pénzügyi Szakbizottság nevében. Tisztelt elnök úr! Elős, először is szeretnék bármi biztosnak gratulálni, illetve szeretnék köszönet mondani a tanács elnökségének is, illetve a belső PLC szakbizottságnak is szeretnék köszönet mondani ezért a jelentését, és azért, hogy ezzel, ezzel a témával foglalkozhatunk. Nagyon sok minden emlékeztet engem a Monti jelentés szellemiségére, a versenyképesség megvédése, egy innovatív piac létrehozása, ez mind emlékeztet engem erre, és ezzel lehet biztosítani azt, hogy a 2020-as stratégia nem csak puszta szavakból álljon, hanem tettekből és az egységes piac rendkívül fontos az európai gazdaság szempontjából. Itt valóban fenntartható fejlődését kell elérni a gazdaságnak, azáltal, hogy sokkal egységesebb piacot teremtünk, és ez megfelelő gazdasági ösztönzésre van szükség. Valós növekedést kell elérni a gazdaság kapcsán. Elnök, köszönöm szépen. Rafael Bárdeszára következik. Köszönöm, elnök úr. Az egységes belső piaci intézkedés fontossága éppen abban el, hogy a belső piac problémáira választ ad, oly módon, hogy valamennyi szereplő bekapcsolását elősegíti vállalatok, munkavállalók és intézmények, éppen ezért elégedett vagyok Barnier biztos úr javaslataival, valamint a parlament útmutatásaival. Véleményem szerint egyes prioritások kötelező jellegűek, hogy el tudjuk érni az EU által kitűzött célokat, különösen javítani kell a KKV-k hozzáférését a belső piachoz, csökkenteni kell az administratív kötelezettségeket, és meg kell könnyíteni részvételüket a közbeszerzési eljárásokban le kell bontani az elektronikus kereskedelem akadályait, az innovációt, a kutatást támogatni kell, a projektkötvények kibocsátása révén, különösen az energia, a közlekedés és a távközlés területén végezetül csak a fejlődést összekapcsolva a vállalatok világával és a, mun- a foglalkoztatás összekapcsolva, összekapcsolva az Európa 2020-as stratégiával lehet elérni ezen intézkedés csomag célját. Így lehet a szociális piacgazdaságot megteremteni, növelni a versenyképességet és a foglalkoztatást. Madame Lee. Köszönjük. Jekonszári képviselőasszony következik. Puhemies. Köszönöm, elnök úr. Jacques Delors tévedett, amikor azt mondta, hogy nem lehet az egységes belső piacsal szerelembe esni. Tévedett. Olyan komoly érzelmeket korbácsol fel a belső piac, ahogy azt láthatjuk, hogy ez bizonyítja, hogy igenis, igenis szerelembe lehet esni. Például az egységes energiapiac igen sokunk szívéhez közel áll. Azonban csalódásra ad okot az, hogy a, például a kirendelt munkavállalók kiküldött térben lévő munkavállalókra vonatkozó például szociális klauzulák ennyire gyengén alakulnak európai szinten, például az északi országokban eh, a versenyképességet és a termelékenységet garantáló szabályok vannak életben. Nem kellene ezt a pályát követni? Nem gondolják? Köszönjük, mondja az elnök eh, Kreutzmann úr a Foglalkoztatásügyi Bizottság nevében. Tisztelt elnök bányé úr, szeretnék kitérni a kolléganő hozzászólásához. A szakbizottságban a szociális zeradék helyett inkább azt javasoltuk, hogy nézzük meg a hatásait az intézkedéseknek, hiszen a belső piaci intézkedések ihatnak a foglalkoztatásra is. Ez sokkal fontosabb, mint hogyha általános formulákat használnánk. Tehát meg kell néznünk azt, hogy amit teszünk, az hogyan hat ki a szociális aspektusokra a belső piacon. És erre kell a hangsúlyt helyezni, tehát a hatás tanulmány, amely figyelembe veszi ezt, ez rendkívül fontos. Néhány megjegyzés. Meglepődtem, amikor Az elnök a gazdasági irányításról beszélt. Németül az "Wirtschaftslenkung"nak fordították, és ezzel a kifejezéssel nincsen nekünk jó tapasztalatunk. A belső piacot csak akkor lehet előrevinni, hogyha az egységes piacot egyeztetjük, de hogyha a gazdasági irányítást, egyfajta "Wirtschaftslenkung"ot propagálunk, azzal nem fogjuk előrevinni az Európai Unió egységes piacát. Mindenképpen lendületet kell adnunk a belső piacnak, hiszen jövőre ünnepeljük a belső piac 20 éves évfordulóját. Ezért is üdvözlöm Bányi biztos úr eh, hozzászólását. Olyan kérdésekre kellene koncentrálni, amit eddig még nem vizsgáltunk meg és ezekkel lehetne talán új lendületet adni az egységes piacnak. Ez nagyon fontos, a belső piac, az egységes piac mindannyiunk számára nagyon fia, fontos, és ezért az a cél, hogy még több foglalkoztatás, még több munkahelyet érjünk el, és ez lehet a szociális politikának a lényege is, hiszen akiknek van munkája, azok azok növelhetik a saját önértékeléseket is, és ez a legfontosabb, amit tehetünk, ezen kívül szükség van arra is, hogy legyen egységes intézkedés csomag, amely mind a vállalatok, mint pedig az állampolgárok számára előnyes. Ezen kívül nem felad elfelejteni a KKV-kat sem, még jobban élvezniük kell a belső piac előnyeit, és nagyon fontos az is, hogy megfelelő szabadalmak legyenek megfelelő árakon az innovációs termékek számára. Ezen kívül szeretnénk, hogyha az innováció még fontosabb szerepet kapni a belső piacon a kockázatotőke is egy intézkedés lehet, ezen kívül e, az áfa, illetve a közös adóalap is sokat segíthet a belső piacnak. Ezen kívül konkrét intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy az állampolgárok bizalmát növeljük a belső piac irányába. Nyújtani kell a diplomák kölcsönös elismerését, illetve a, a szakképzettség kölcsönös elismerését. A tagállamokkal azon kell lenni, hogy az állampolgárok számára nagyobb mobilitást érjünk el a belső piacon. Egy európai piaci fegyeletre van szükség, hangsúlyozom, európaira van szükség, mert azt láthatjuk, hogy a tagállamok ö, veszik ezt kézben, és ez nem igazán megfelelő a belső piac szempontjából. Az elnök sajnos megszakítja a felszorot, nem lehetett hallani, amit mondott. Köszönöm szépen. Kolik eh, Francesco de Angeli. Francesco de Angelis eh, az ITRESZ bizottság nevében. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Hogyha bizalmat vissza akarjuk szerezni, akkor a fogyasztók igényeinek kell prioritást biztosítani a munkavállalókénak és a vállalatokénak. Nagy figyelmet érdemel a szociális dimenzió a következő a jövőbeli belső piacon, hogyha meg akarjuk erősíteni a polgárok, a munkavállalók és a közszolgáltatások felhasználóinak jogait a fejlesztés és a, a szociális dimenzió együtt kell, hogy járjanak. A ö, norma csomag, amelyet a vállalatoknak szántak, néhány jó javaslatot is tartalmaz, így például a KKV-k tőkepiacokhoz való hozzáférését javítani kell, új finanszírozásra van szükség az innovatív vállalatok és a regionális fejlesztés számára. A KKV gazdaságunk szívét képezik, a belső piac növekedésének motorjai. Tehát elnök úr, garantálnunk kell ezen célkitűzéseket, hogy kilábaljunk a válságból, és egy új fejlesztési modellt segítsünk elő, amely fenntartható a minőségen és a foglalkoztatáson alapul. Madame Sophie. Sophie Okoni következik a regi nevében. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, asszony, tisztelt kollégák! Egy, mondan, egy dolog van, amit mondani szeretnék, egy olyan szó, amely a jelenlegi konjunktúrához kapcsolódik, ez az ambíció, ez a szó, a belső piacba vetett ambíció és ambíció Európa érdekében, hogy megmutassuk a polgároknak, hogy az európai integráció egy előrehaladás az ő jogaik érdekében, akár munkavállalókról, akár fogyasztókról, akár turistákról, akár milyen egyenekről van szó. <laughs> Üdvözölni szeretném Michel barnier aki ezt az ambíciót megtestesíti ezen projektet, illetve valamennyi projektet illetően ezen a területen. Jelentéstevőként a Regionális Fejlesztési Szakbizottságban üdvözlöm az elhangzott elképzeléseket. A különleges földrajzi régió, földrajzi jellemzőkkel jellemző régiók, a legkülső régiók igényeit figyelembe kell venni, az alapítványok, a kölcsönszervezetek, a szer különböző szervezetek tárgyában konkrét projekteket kell finanszírozni, és a fenntartható fejlődést kell előmozdítani a belső piacon. Köszönöm. Bardzo proszę. Boris úr következik, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr. Az Európai 2020-as stratégia céljáról is szó van itt, hogy növeljük a versenyképességet és több munkahelyet teremtsünk. A belső piac nagyon fontos, és örülök annak, hogy bármilyen biztos úr ilyen öm, konkrét megközelítést alkalmaz. Három fontos elemet szeretnék kiemelni, az európai szabadalmat, ez már jövőre életbe léphet, pontosan a 20. évfordulóján az európai belső piacnak másodszorban. Az, hogy a szerzőjogokat komolyan vesszük, úgy gondolom, hogy ezzel egy olyan fajta potenciált tudunk kifejleszteni, amely nagyon jó lenne, és közösen kell kezelni a szerzői jogokat. Ezen kívül konkrét dolgokra is gondolni kell, mint például a, a különböző márkajelzések bejegyzésére. Remélem, hogy a 20 millió KKV is hatékonyan tud majd így működni az európai belső piacon. Kérem, majd egy kicsit lassabban beszéljenek, mert a tolmácsok nem tudják majd így követni, amit mondanak. Léna kollega nincs itt, Manders. Tolja Manders következik a jogi szakbizottság részéről. Köszönöm szépen, ez azt jelenti, hogy akkor megkapom Léne úr plusz perceit is, ugye? Szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak, és mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, akik itt felszólaltak. Néhány dolgot szeretnék kiemelni, amelyet fontosnak tartok, és ami benne van a jelentésben, és, és remélem, hogy a biztos megtesz mindent annak érdekében, hogy ezt végre is hajtsuk. Értékeljük Monte urat, az egekben magasztaljuk, de nagyon fontos az, hogy van egy probléma a belső piaccal. Úgy gondolom, hogy a kevesebb az több, tehát kevesebb jogatásra van szükség, de inkább azon kell lenni, hogy különbözőek legyenek, hogy ne legyenek különbözőek a jogszabályok a 27 tagállamokban, mert ez óriási akadályt jelent a KKV-k számára. Ezen kívül a marketing szót nem uh, látjuk itt. Azt látjuk, hogy az állampolgárok számára javítjuk a belső piacot, azonban az állampolgárok nem tudnak erről. Tehát nagyon sokat beszélünk jogi ö, szakszavakkal, viszont nem kommunikáljuk ezt megfelelően az állampolgárok irányába. Remélem, hogy az Európai Unió nem fog még jobban eltávolodni az állampolgároktól. Az elkövetkező években arra kell koncentrálnunk, hogy hogyan tudjuk az egyéni állampolgárokat tájékoztatni arról, hogy mit teszünk az Európai Unióban. Szerintem ezen a területen sok még a tennivaló, kommunikációval foglalkozó embereket kellene megkérdezni erről, hogy mit tehetnénk itt. Ezen kívül azt látom, hogy az állampolgárok nem látják a parlament, a bizottság és tanács között a különbséget. Néhány tagállamban ö, egyáltalán nem látják ezt a különbséget, negatívan állnak az Európai Unióval szemben, és így nem lehet jól fellépnünk. Jól lenne elgondolkodni azon, hogy egységesen képviseljük a tagállamokban az Európai Uniót, és így le lehetne küzdeni azt is, hogy negatívan beszéljenek az Európai Unióról. Meg kell eh, akadályozni, hogy egy titanakká váljunk, hiszen a titanikán is minden, titanikon is mindenki azt gondolta, hogy minden rendben van, de aztán a végén mégis kiderült, hogy gondok vannak. Elnök, köszönöm szépen. Ez is egy kicsit túlságosan gyors volt. Van de Kamp. Van den Kamp úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak és a tanácsnak is eh, azért, hogy bevezették a mai vitát. Óriási érdeklődéssel követtem a Libe Szabizottsággal ezt a munkát, én írtam a véleményt ezekhez a jelentésekhez, és úgy vélem, hogy a belső piacot széles körben kell képviselnie, támogatni az Európai Parlamentnek, de a Libe Szakbizottságnak is, hiszen a szabad mozgás a személyek tekintetében nagyon fontos az európai Unióban, hiszen szükség van arra, hogy tudással rendelkező szakemberek érkezzenek a belső piacra. De, elnök úr, nagyon sok a jó akarat, viszont kevés az eredmény. Örülök annak a, azonnak a pontoknak, amiket elmondott a biztos úr, és remélem, hogy az elkövetkező hónapban fel tudjuk gyorsítani a dolgokat, mert az Európai Unión kívüli versenyképesség nem várja meg azt, hogy kialakuljon a belső piac az Európai Unión belül. Grazie, kolléga. Köszönöm, kolléga. Mindenkit üdvözlök. És Madzoni képviselőasszonynak adom meg a szót egy percben. Elnök úr, biztos úr, miniszterasszony, azt hiszem el, elmondhatom, hogy kiváló volt a jelentéstevők munkája, és nagyra becsültem a bizottság és a tanács szavait. Ez a három jelentés megőrzi azt a szellemet, amely a Mario Monti féle dokumentumban is szerepel, és célja mindennek az, hogy az egységes belső piacot fellendítsük 50 intézkedés révén, amelyeket aztán egyszerűsít, összefog ez a parlament 14 prioritás formájában. Ezen intézkedésen belül 19 foglalkozik a piac központosításával a polgárok érdekében azt hiszem nagyon fontos megvalósítani az egységes belső piacot, annak teljességében csökkenteni kell a polgárok és a belső piac közötti távolságot. Helyre kell állítani a polgárok belső piacban vetett bizalmát, integrációs és ö, szociális folyamatokkal, és különösen annak révén, hogy a belső piac érzékelését javítsuk a polgárok körében. Azt hiszem, hogy valamennyi célkitűzés szerepel ezen jelentésekben. Köszönöm. Elnök, köszönöm Mazzoni asszony. A szakbizottságok véleményeit követően térjünk át a frakciók nevében felszólalókra. Mielőtt Karasz úrnak megadnám a szót, néhány rövid közlemény.